több részletet is át fogok adni, majd még tájékoztatom önöket, ez csak a két lényegi pont. Köszönöm szépen, Grisbeck asszony, most azt hiszem, hogy megkezdhetjük a következő pont tárgyalását, amelyet a petíciós bizottsággal együtt fogjuk lefolytatni. Egy külön jelentésről van szó, az Európai Mediátor, Európai Ombudsman jelentése a Frontexről, és arról szól ez, hogy a Frontex hogyan látja el a feladatait. A mediát, az Európai Ombudsman véleménye az, hogy nagyjából minden rendben van, de az alapjogok tiszteletben tartásának érdekében egy panasztételi mechanizmust kellene létrehoznia. Az Európai Parlament támogatását kérte tehát februárban ebben az ügyben az Európai Ombudsman. Ez azt jelenti, hogy Keller asszony és Metzola asszony a két előadónk, akik elkészítették a parlament jelentését. A módosítók benyújtásának határideje november 11-én holnap 12 órakor van, és a módosítók megtárgyalása november 12-én lesz, a szakbizottság pedig november 16-án, 16 szavaz majd. Egy kicsit felgyorsítottuk az eljárást annak érdekében, hogy a parlament a plenáris ülésen elfoglalhassa álláspontját, mielőtt még a bizottság az új javaslatokat a Frontex jog alapjáról bemutatja. E, így te, vannak közöttünk olyanok, akik a Frontex delegáció tagjai, illetve képviselik az ombudsmani hivatalt, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre. Úgy fogunk eljárni, hogy először Wikström asszonynak, kollégámnak adom át a szót, aki a petíciós bizottság elnök, és utána pedig jönnek az előadók, majd a többi képviselő, aki szólni kíván. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlök mindenkit, mint a petíciós bizottság elnöke. Ahogy hallottuk, ez az első együttes ülésünk, hogy ezt a külön jelentést megbeszéljük. Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy itt vannak a képviselők, tehát üdvözöljük a Frontex képviselőjét, Jill Ariert és az Ombudsmani Hivatal képviselőjét is, Ervék Anyárent, és köszönjük, hogy eljöttek. Az Ombudsman Hivatalából Márta Hirsz Szimbinszka, és itt van a ő osztályvezető mondom nekik is, hogy nyugodtan válaszoljanak a kollégák kérdéseire, amik esetleg felmerülnek. Először az előadóknak fogjuk megadni a szót, Metzola asszony és Keller asszony az előadóink. Kérdezem Keller asszonyt, hogy ő kíván-e kezdeni. Um, Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttek. Szeretném rámutatni, hogy a Metzola asszonyjal, a társadalommal nagyon kiváló az együttműködés, köszönet neki érte. Volt egy kis megbeszélésünk a két szakbizottsági árnyékilodókkal is, úgyhogy mindenki jól tudják, miről van szó, úgyhogy nem is taglalnám részleteiben a dolgot, már csak az idő miatt sem. Ám fontos, hogy legyen ilyen panaszmechanizmus, és e fontosságát van egyetértettünk társ előadommal, meg abban is, hogy az EU ombudsman ajánlását támogatnunk kell, hogy létrejön egy ilyen mechanizmus amely feldolgozná azon állampolgárok panaszait, akik a Frontex eljárásban ért, érzik jogaikat sértve. Ez a Frontex kibővített szerepköréből is kapcsolódik, például a hotspotok kapcsán, amelyekről beszéltünk, meg az új Frontex szabályozás tárgyában is, amelyet a bizottság a következő hónapban terjeszt már majd, majd be, amely megnöveli a Frontex hatáskörét, legalábbis ezt javasolja a bizottság nincs jogi akadálya annak sem, hogy egy ilyen most létrehozzunk. Fontos az emberek számára is, akik úgy érték, hogy sérti jogaikat a Frontex, meg fontos a Frontex számára is, hogy tudhatja alapjogi sért, alapjogsértések gyanúja esetén, amelyeket emlékben nem jelentettek, vagy nem adottak volna meg, ezek feldolgozásra kerülnek, tehát mind a két oldal számára fontos ezt tudni. Ami a panaszmechanizmus struktúráját illeti, a már működő belső jelentési rendszert alap is megvizsgáltuk, amelyeket a Frontex már most is működtet, jogsértések kivizsgálása, az alapjogi biztos, főleg a parlamentnek köszönhetően ezt a posztot hozták létre, a parlament régóta követelte ezt. Úgy gondoljuk, hogy a mechanizmus eredményes kell legyen, elérhető olyan emberek számára, és képesek kell legyenek a saját nyelvükön, a migránsok és a merdékesek nyelvén beadni a panaszaikat. A Frontex panasz mechanizmusát úgynevezett vendégtisztviselők működtetik, nem maguk a Frontexben dolgozó tisztviselők, a Frontexnek nincs hatásköre. Ilyen tisztek elleni fellépése, fegyelmi eljárása, úgynevezett vendégtisztek ellen, ám a tagállami hatáskörben ezt kérhetjük. Nem elég csak egy levelet küldeni, hogy eddig történt, hanem végig kell követni, hogy a tagállam valóban ö, végig folytatja a panasz vizsgálatát. És az alapjogi tisztviselő ezt figyelemmel kísérheti, hogy történt-e intézkedés. És vannak cselekvések, amelyeket maga a Frontex is elvégezett, például kizárhat olyan tiszteket, akik alapjogot sértettek, vagy a közös műveletekből kizárhatja ezeket. Vagy pénzügyi támogatást megvonhat olyan tagállamtól, amely nem működik ellen a kivizsgálás során. A legutóbbi vizsgálat alapján volt egy záradék, mi szerint egy-egy művelet felszüggeszthető a Frontex részéről, hogyha súlyosabb sértéseket tapasztalnak. Tehát ha úgy érezzük, hogy a, a Frontex tehet valamit, például a vendégtisztek ügyében is, fontos, hogy működjön a mechanizmus e tekintetben is, az ombudsman ajánlásait követve, és általában azt ajánljuk, hogy az EU ombudsmannal együttműködés tartsák fenn, az alap jogi tisztviselő működése fontos, és új feladat körében ha egyetértenek vele, megfelelő forrásokat is kap majd ahhoz, hogy elássa ezt a feladatot. Szeretném megköszönni az árnyékadóknak az együttműködést, és emlékeztetek arra, hogy a bótosi benyújtásának határideje holnap 12-kor lesz. Köszönöm. És köszönöm Metszola a nagyszerű együttműködést. Köszönöm, Keller asszony, most pedig Medzola asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretném megköszönni a társ előadóknak a munkát, amelyet ennek a jelentésnek a megfogalmazásában végeztek, illetve a Frontexre vonatkozó külön jelentés. Szeretném az árnyék jelentés, az árnyék előadók munkát is meg köszönni, és nagy örömömre szolgál, hogy a petíciós bizottságot, annak a bizottság alelnökeként képviseletem ebben az ügyben. Ahogy ezt elmondtuk, egyetemen támogatjuk a Frontex erőfeszítéseit abban, hogy megfogadják a, az ombudsman ajánlásait. Az incidens jelentési mechanizmust fogadtak el, és létrehoztak egy alapjogi hivatalt az ügynökségen belül, amely viszont hivatal, a független hivatali szervezetben. Azt gondolom fontos, hogy a Frontex továbbiakban is biztosítani képes az alapjogokat, egyedi panasztételi mechanizmus révén hogy legyen világos, ez nem függ össze a szubszidiaritás elvével, az Unió és a tagországok ügyeivel kifejezetten lefektető, hogy a Frontexnek nincs kompetenciája arra, hogy fegyelmi eljárást indítson más személyekkel szemben, csak a saját alkalmazottaival szemben. A Frontex rendelet azt is világosan leírja, hogy fegyelmi eljárások, a származási tagország kizárólagos illetékességébe tartoznak, viszont ez a panasztételi mechanizmus megadja az embereknek azt a jogot, hogy sokkal hatékonyabban keressenek jogos, kapjanak jogos borslatot. A Frontex és az Európai Uniós hivatalok az alapjogok védelmében lépnek most olyan esetekben, amelyek amúgy felderítetlenek és megoldatlanok maradnának, és szükséges mm, biztosítékokat beépíteni azért, hogy valóban megalapozott panaszok esetén induljon eljárás, úgy, ahogy azt az uniós karta lefekteti, és e- csak ezeket fogjuk elfogadni. Lefektetjük továbbá azt, hogy felkérjük a bizottságot, illetve a tagországokat, hogy biztosítsák a Frontex számára az ehhez szükséges erőforrásokat, amelyek az alapjogi hivatal felállításához szükségesek, ahhoz, hogy ezeket a panaszokat kezelni tudják. Várom az, észrevételeik, az észrevételeiket és a megjegyzéseiket ezzel a jelentős tervezettel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Most Thank you, Chair. I'm a... Köszönöm szépen. Hello, úr. Köszönöm szépen. Skákeller és Mezzola kollégáknak ezt a jelentős tervezetet. El elégedett vagyok a felett, hogy az ombudsmani hivatal munkájába foglalkozik. A parlament Szeretnék néhány meggondolandó témát felvetni, amely kulcsfontosságúak e, e, témadosszéban. Először is, az elmúlt évek során több lépés történt annak érdekében, hogy a Frontex tevékenysége megfeleljen az alapjogokkal, az átláthatóság és számonkérhetőség elveinek a külső tengeri határok védelme és megfigyelése során is érvényesülni kell ezen a lépéseknek. Többek között ez a szabályozás a Frontex által működtetett közös műveletek során is kötelezővé teszi az alapjogok tiszteletben tartását. Ezek az operatív tervek jogilag kötelezőek, és így egy olyan kötelezettség láncolatot hoznak létre, amely egyfajta felelősség láncolatot is jelent a Frontex és a koordinációban dolgozó tisztek számára. A közeljövő, belátható jövőben szeretnénk az alapjogok e, erősítését elérni az Európai Unióban, az, azzal is, hogy az Európai Emberi Jogi Konvenciót aláírjuk. Ezáltal a Frontex működése a konvenció hatáskörébe, és nem a tagállamok közvetlen hatáskörébe esik majd a e tekintetben. Második meglátásom a Frontex szerepkörével kapcsolatos. Világos, hogy Fontos, hogy kibővítsek ezt a hatáskört, ezt belátom, hogy szükséges, ám szeretném azért a másik oldalát is kiemelni, több ellenőrzési mechanizmus van szükség, az állampolgárok részéről is kell, hogy működjenek ilyenek. Az, az évek során a Frontex cselekvési hatásköre megnőtt, ugyanakkor több ellenőrzésre is szükség van ahhoz, hogy ezek során az alapjogok ne sérüljenek. A jövő tehát ez irányban kell, hogy tovább folyjon. Köszönöm, Koelyú úr, Milner asszonyi a szó. Kérek mindenkit, hogy tartsa be a két perces idejét, mert a vidám részvevő kollégák körül 90 szeretnek meg hozzászólni. Very much, I'll be very brief, and I will... Köszönöm. Rövid leszek, és betartom a két percet. Először is köszönetet mondok Keller asszonynak és Metzola asszonynak is a kiváló munkáért. Nagyon jó ennek az eredménye. A panasztételi mechanizmus létrehozása, hogyha jogsérelmekre kerül sor, azt hiszem komoly eredmény a parlament esetében, a jogi keretek között, a jelenlegi Frontex rendelet keretei között erre van lehetőség, és az alapjogi aspektusokat meg kell erősíteni majd az új felülvizsgált Frontex rendeletben, legalábbis legyen ez arányos a Frontex új feladataival. Aztán ide tartozik ugye a kutatás és mentési mechanizmusok, amelyekben részt vesz a Frontex, stb. Tehát ehhez kell igazítani az új rendeletet. A migránsok és menekdékérők esetében működőképes és reális eredményre van szükség. Szerintem jó a kompromisszum, de ezt még egy picit ki kell igazítani néhány ponton. Kell egy jelentéstételi mechanizmus a panasztételi eljárásról, a Frontex és az emberi jogi szervezetek között kapcsolat kell, hogy legyen a tagállamokban, és végül, de nem utolsó sorban, a egyes nemeket érintő kérdésekre oda kell figyelni, mert sokszor a férfiakat tájékoztatják, de a nők nem tudják, nincsenek tisztában az alapvető jogaikkal, például, hogy panaszt tehetnek, hogyha az alapvető emberi jogaik megsértésére került sor. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Royce asszony következik. Sí, muchas gracias. Eh, quería Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni az előadóknak, hiszen kiváló munkát végeztek. Egy dolgot szeretnék kiemelni, ez az ilyen mechanizmusokkal kapcsolatban nagyon fontos, ami itt is megjelenik ebben a jelentéstervezetben, ami nagyon jó. Ez pedig hogy a sérülékeny csoportok nem tudnak erről. A kísérő nélkül utazók, fiatalok, kiskorúak, ugye olyan helyekre kerülnek, ahol a Frontex dolgozik, és nem is tudják, hogy az alapvető emberi jogaik ö, megsérültek, nem is tudják, hogy nekik vannak ilyenek, főleg a kísérő nélkül utazó kiskorúak. Ö, ö, idős emberek, gyerekeknek megfelelő tájékoztatást kell nyújtani, hogy tudják, hogy vannak jogaik, és ezek a jogok bizony sérültek adott esetben. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a tájékoztatással, a felvilágosítással kapcsolatban még van teendőnk. Köszönöm szépen. Kirkhope úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony szorít minket az idő, ezért csak annyit szeretnék mondani, hogy frakcióm támogatja a célokat a panasztételi eljárással kapcsolatban, viszont van egy-két kérdés, amelyet fel kell tennem. Szeretném tudni, hogy ezeket a panaszokat hogyan lehet nyomon követni olyan egyének esetén, ahol akik átmeneti helyzetben vannak, nincsen állandó lakhelyük például hogyan tudunk nekik jogi vagy gyakorlati tanácsot adni az ilyen embereknek? És mi minősül a, az alapjogok megsértésének, hogy ezt mindig az adott tagország fogja eldönteni vagy értelmezni, hogy ez valóban alapjogi jogok megsértése, és hogy az egyéb uniós testületek részére, például az Európai Beruházási Bank esetén. Hiszen tudjuk, hogy Frontex tevékenységétől nagyon eltérő, és szeretném tudni, hogy egy ilyen mechanizmus, ugye ami olyan, amilyen, ez lehet-e teljes mértékben hatékony ezek különös ügyekkel kapcsolatban? Thank you, Mr. Kirkhope. Uh, maintenant, je vais donner la parole. Köszönöm, Kirkhope úr. Most az árnyékelődők kapják meg a szót. Először Belgi asszony. Um, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hiányosságok a embermentési és visszatérési eljárásokban való megragadása légyfontosságú, ezért a szocialista frakcióm támogatja azt, hogy a Frontex tekintetében létrejön egy olyan mechanizmus, amely az alapjogok megsértését vizsgálja. Ugyanakkor az is fontos, hogy most és leigyezzük, hogy semmi sem akadályozza meg a frontex abban, hogy saját ö, panaszvizsgálati most indítson be a mostani szabályozás alapján. Az életmentés prioritás az ember az EU számára, ezért aggály, aggaszt engem, hogy az életmentési műveletek korlátozása miképpen lehetne igazolható, hiszen az alapjogokat ez szolgált, ez véd leginkább. Bármely működő mechanizmus tekintetében garantálunk azt, hogy ez ne akadályozza vagy befolyásolja a döntéseket a menekültügy megadására, megindulóság megadására vagy a visszatérítésre és visszaéléseket kell, hogy megakadályozzon. Harmadik pont, hogy az átláthatóság létfontosság az egész folyamat során, ezért frakcióm azt is javasolja majd, hogy a Frontex éves jelentésében legyen információ a panaszokról is, amelyet az előző évben beteltetek, és ezek sorsáról is legyen valami, hogy vajon mert hogy ezek révén meg tudjuk határozni, hogyan lehet javítani a működés, a cselekvését az intézménynek, és az alapjogi tisztviselő ebben rendkívül fontos szerepet játszik. A negyedik pont az, hogy biztosítanunk kell az, hogy az alapjogi tisztviselő több támogatást kapjon. Ugyanakkor ez nem pénzügyi kérdés pusztán, lehetetlen egy ilyen kis csapattal azt várni, hogy maga vállalja ekkora feladatot. Többet várunk, garantálandó az, hogy a tisztviselő megfelelő eszközöket kapjon ahhoz, hogy tényleges eredményeket hozzon a munkája. Végül pedig a sérülékeny csoportok jogai, például a kísérlet nélkül utazó kiskorúak jogai védelmet kapjanak, és itt más ügynökségek is, mint az EASO rendkívül fontos lehet. Várom az együttműködést, jelentéstevőkkel, meg az árnyékelődókkal. Köszönöm. Mrs. Deli, maintenant euh, l'autre Köszönöm. Dalinak most, Dali asszonynak nagy úr következik, a másik árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm az előadók munkáját, a néppárt teljes mértékben támogatja a panasztételi eljárást a Frontex munkájában. Nagyon röviden annyit mondanék, hogy azt hiszem, ki kell hangsúlyoznunk, hogy arról mindenképpen gondoskodni kell, hogy a panasztételi eljárás ne járjon újabb mm, administratív terhekkel a Frontex számára, és azt is figyelembe kell venni, hogy a harmadik felektől érkező panaszokat hogyan tudjuk kezelni ebben a mechanizmusban, valamint még arról is beszélni kell, hogy milyen lehetőségek léteznek olyan emberek esetében, akiknek segítségre van szüksége ahhoz, hogy panasztszal éljenek. Tehát az elkövetkezendő napokban szerintem több módosító születik majd, és meglátjuk az előadók válaszát erre. Köszönöm, nagy úr! Most Eduard Mártán következik a petíciós bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék gratulálni az előadóknak, azt hiszem mindenki elmondhatja, hogy szükség volt erre, és Deli asszonynak is köszönetet mondok, tudom, hogy lesznek módosítók, majd mi is leteszünk, benyújtunk módosítókat, az alapjogok tiszteletben tartását, jobban fogjuk garantálni így. Az ügynökségek nehézségeit el kell azért ismerni, és a legkiszolgáltottabbak, legérzékenyebbeknek a támogatására szükség van itt a gyerekekre és a nőkre gondolok. Vannak bizonyos megfogalmazások, amelyeket át kell még majd gondolni, és számunkra például van vannak még függőben maradt kérdések, például a névtelen panaszok benyújtásának az elutasítása. Hát sokszor előfordul, hogy valóban oka van annak, hogy valaki anonim módon tesz panaszt. Ezekkel foglalkozni kell, attól függetlenül, hogy valaki anonim vagy nem anonim módon panaszol. Köszönöm Márten úrnak, most pedig Björk asszony következik a Libeszak Bizottságtól. É, eh, é. Eh, Vi välkomnar sida att det ska finnas en mekanism för att... Eh, Köszönöm szépen. A panasztételi eljárás, amelynek a segítségével az alapjogok megsértésével kapcsolatban lehet panasztani nagyon fontos. Nagyon fontos volt az ombudsman jelentése és ezzel kapcsolatban a Frontex esetén. Itt tehát a jelentésben felsorolt jogsértések gyakran előfordulnak ezen a területben, tehát nagyon ezen a területen. Kell egy kísérleti projekt is, amely megerősítheti majd a tevékenységet, és reméljük, hogy ez a kísérleti projekt aztán folytatódhat. Vannak azért problémák, alapvető problémák, például a panaszok benyújtásának a módja, az tulajdonképpen a Frontex struktúráján belül valósul meg, és hát ugye a Frontex felel ezeknek a kezeléséért, tehát nem túl kedvező, hogy a Frontex struktúráján belül működjön ez, tehát egy független, valamifajta függetlenségre lenne szükség. És akkor mi van akkor, hogyha harmadik országokból érkezők vesznek részt a munkában. Nagyon-nagyon sokan vannak ilyen személyek, róluk az ő helyzetükről keveset tudunk, és pedig az alapvető jogokat ők is megsérthetik, tehát ezt is figyelembe kellene venni. Aztán pedig az anonim panasztételről az a véleményünk, hogy átláthatóságra van szükség, és mindenek felett arra, hogy a leggyengébbek jogait védjük, a gyermekek és nők jogait védjük, illetve harmadik feleknek is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy benyújtsanak ilyen panaszt, sőt a nemzetközi szervezetek is panaszt tehessenek. Megköszönöm, kedves kollégák, még árnyék előadóink is vannak ketten. Először Ferrara asszonynak adom meg a szót, és utána pedig Gufman asszonynak de az leadók után lesz majd lehetőség arra, hogy a többi képviselőt meghallgassuk, de a hozzászólók listáját már lezártuk, elnézést. Kérek, Laura Ferrara következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szerettem volna gratulálni a két előadónak, nagyon kiváló munkát végeztek, és az ombudsmannak is köszönetet mondok ehhez a saját kezdeményezésű jelentéshez és a vizsgálódáshoz, mert így lehetett feltárni a problémát, és gondoskodni arról, hogy legyen panasztételi eljárás, a migránsok tehát panasztelhessenek akkor, hogyha az alapvető jogaik sérülnek, ez rendkívül fontos, hogy ilyenkor panaszt tudjanak tenni. Ami számunkra nagyon fontos, és amit ki is akarunk emelni, az maga az eljárás, tehát az, hogy egy belső mechanizmus, az nem garantálná azt, hogy független maga a lebonyolítás és a folyamat. Tehát nem lehet mindennek a kezelését a Frontex kezei között hagyni, mert így a függetlenség nem biztosított, amikor a panaszokat megvizsgálják és azokat kezelik. Ezért a módosító indítványainkban majd külföld külön harmadik szakértők által létrehozott szakértőkből álló tanácsadó bizottságot fogunk javasolni. A súlyos jogsértések esetében befogadó, befogadottnak kell, hogy legyenek ezek a panaszok, hogyha a formai hibákat orvosolták, akkor azokat kezelni kell. Persze mindig az értékelésben ezt figyelembe kell venni, nyitva kell hagyni azt a lehetőséget, hogy mindenfajta típusú panaszt be lehessen nyújtani. Aztán a névtelen panaszokról annyit mondanék, hogy ugye a, a tevő esetleg nem szeretné a személyes adatait megadni, el kell kerülni azt, hogy, hogy valaki mondjuk valamilyen félelme miatt ne nyújtson be panaszt a menekült, menedékkérők, illetve a dolgozók bárkinek az esetében használhatónak kell, hogy legyen ez a mechanizmus, minden nyelven elérhető kell, hogy legyen tehát, a migránsok által beszélt nyelveken is, ez fontos, köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig Rosszman asszony következik. Gracias. En primer lugar, eh, agradecer el trabajo de, de las ponentes y, bueno, si estamos hablando de derechos fundamentales az előadók munkáját. Itt alapvető jogokról beszélünk, és a Frontex ügynökségről először is rá kell mutatnunk, hogy a militarizált határellenőrzés nem minősül alapjogok megsértésének. Emberek százai kockáztatják a tengeren az életüket azért, hogy Európába jussanak, és elvesztik, életüket vesztik és a Frontex dolga az, hogy e, ellenőrizze a határokat, és van egy eredendő e, tevékenységéből eredendő jellege a működésének, ami megsérti az alapjogokat. Néhány, ezelőtt, e, néhány hónappal ezelőtt az ombudsman Frontex tevékenységével kapcsolatban vizsgálatot indított néhány tagországa kapcsolatban, és hallottuk a múlt héten, meghallgattunk tanulvállomásokat olyan személyek részéről, aki részt vett egy mentőakcióban, és a Frontex képviselők csak néztek, amíg a, a görög és török halászok pedig mentették az embereket, és ez egy szemtanú volt, szemtanú volt, ezek ezt elmondta amire igazán szükségünk van az, hogy, hogy megszabaduljunk ettől az elefántcsontoronyban élő Frontex által védett uniótól, és megállítsuk a deportálásokat. Nagyobb átláthatóságot követelünk, és szigorúbb ellenőrzést. A Frontex élettartamára vonatkozóan szeretnénk, ha ez az egész folyamat nyilvános lenne, és szeretnénk, hogyha lehetőség nyíl az ellenőrzésre, vizsgálatra, civil szervezetek részvételével, és hogy elszámolással bírjon ezen parlament irányába. Köszönöm. Az utolsó árnyék előadó Valero asszony. Egentligen bara ta upp en utav frågorna som handlar om de Köszönöm szépen. A ez a fegyelmi eljárás csak akkor működhet, hogyha együttműködnek a tagállamok. Persze, nyilván nem tudok arról nyilatkozni, hogy ez sikeres lehet-e. Lehet, hogy a későbben változtatos az eljárás, ám abban talán egyetérthetünk, hogy az egyes tagállamokban más és másképpen látják az alapjogokat, vagy másképp, a gyakorlatban másképp érvényesítik a nők vagy a gyermekek jogait, és a, innen a tisztviselő lehet, hogy kapott, vagy kevésbé kapott képzést alapjogi témákban, és más és másképpen értékelheti ezeket. És ha nagy különbségek vannak adott esetben az alapjogok értékelésében, illetve abban, hogy a tisztviselők, az egyes tagállamokból jövő tisztviselők miképpen látják, ebben valami egységesítést kellene elérni tehát. Köszönöm szépen. Mussolini asszony szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én csak egy valamire szerettem volna kitérni, és egyetértek itt az előttem szólókkal, a legkiszolgáltatottabbak védelméről a nők, a gyerekek, a kísérő nélküli kiskorúak, és így tovább. Nagyon kényes ez a téma, ugye Frontexet át kell alakítani most, ugye azokhoz a feladatokhoz igazítani, amelyeket végez, és nem mondom, hogy más most, de nagyon fontos az is, hogy meghallgassanak bennünket, ezt mi mindig nagyon határozottan mondjuk, hogy az emberi jogokra odafigyeljenek. Tehát, hogy nem lehet megsérteni az emberi jogokat. De Szeretnék a reagálni arra, amit valaki a névtelen panaszokról mondott. Ugye figyeljünk oda, hogy mi történik a valóságban. Én most Olaszországról beszélek, de említhetnék akármilyen más országot is. Azok az emberek, akik jönnek, nem rendelkeznek semmifajta személyazonosító dokumentummal, tehát nem személyigazolványal, útlevéllel, és így tovább érkeznek ide. Nincs náluk semmifajta papír, ez azt jelenti, hogy az összes panasz anonim, egy-két kivétellel, úgyhogy engem érdekelne, ugye nagyon kényes ez a téma, mondtam már, hogy nakíthatjuk át a Frontexet bírósággá, ez gyakorlatilag lehetetlen, a feladatait el kell, hogy lássa, hát még csak más hiányozna, még az hiányozna, hogy akkor most ide e, ezt is bevonjuk. Hát most mi lesz azokkal a migránsokkal, akiknek semmifajta személyazonosító okmánya nincsen? Köszönöm. Merci, Madame Mussolini. La parole Megköszönöm Mussolini asszonynak, és López Aguilar úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Higgyék el, hogy mindannyiunk támogatja azt, hogy létrejöjjön egy alapjogi tisztviselő a Frontex ügynökség működésében. Ám a Frontex mandátumát már felülvizsgálták, éppen azért, hogy erősítsék az alapjogok irányuló elkötelezettségét, és biztosítva az, hogy magában a szerkezetében működjön a Frontex ügynökségben egy jelentéstevő, egy konkrét egység az alapjogokkal foglalkozandó. A kérdésem tehát az, hogy volt éppen milyen relevanciája ennek az egész gondolatnak? Tehát miért vizsgáltuk fel a Frontex mandátumát? Először 2006-ban, aztán valamikor 2011-ben, ha jól emlékszem, pontosan azért, hogy erősítsék az alapjogok érvényesülését. Második kérdésem, mik azok az alapjogok, amelyeket leginkább sértenének a feltételezések szerint a Frontex műveleti keretében? Ezek a vádak vagy alapján melyek azok az alapjogok konkrétan, amelyekre hatással vannak? Ezek a panaszok vagy az eddigi jelentések és meglátások. Ez tényszerű kérdés. Erről szeretnék többet tudni. Köszönöm. Megköszönöm. Három percünk van. Spinelli asszonyra és Renó Dalansz kollégára. Grazie relatori e Megköszönöm az árnyék előadóknak és az előadóknak. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem az egyik dolog, ami legfontosabb, az, hogy pontosítsuk hogy mit lesz ezekkel a migránsokkal, akkor, hogyha mondjuk a biztonságos országokból érkeznek. Laura Ferrer erről már beszélt, úgyhogy nem fogok részletekbe menni. A második dolog, ami szerintem fontos lenne, be lehetne emelni a jelentésbe, az a következő. Az a gondolat, hogy a 273-as cikk cikkre hivatkozzunk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, mert itt az van, hogy az Európai Unió bírósága és az EU ellenőrizze, hogy legitim módon járnak-e el azok az ügynökségek, amelyek a munkájukban harmadik személyekkel kapcsolatban ugye fellépnek. Ez a demokrácia az alkotmányos demokrácia védelmét jelenteni, az ellenőrzés és a monitoring meg lenne, és az állampolgárok védelmet kapnának. Köszönöm. Köszönöm Spinelli asszony, és akkor Reino Dallon asszony az utolsó. Köszönöm szépen, elnök asszony, támogatom teljes mértékben azt, hogy egy panasztételi eljárás legyen a Frontex kereteiben, és mindenkinek joga van ezt használni, az unión belüliek, vagy pedig kívüliek. Vannak két oldalú megállapodások, harmadik országok és a Frontex közök, és az alapjogokat pedig védelmi kell, a, védeni kell. A Frontex munka megállapodásaiban ez szerepel, és egyébként a nemzetközi jogban is vannak felelősségei, a Frontexnek az Európai Unió nevében jár el. Az a migránsok, illetve a menedékérő palak jogainak védelme egyelőre még nem jogi érvényű kötelezettség, és a nemzetközi jogban sem feltétlenül világosan kezelt ez. Az, hogy most így eljárunk, tulajdonképpen a jogbiztonságot erősíti meg, meg lehet ragadni a lehetőséget arra is, hogy nagyobb átláthatóság legyen, az alapjogok ne sért, ne, alapjogokat ne lehessen megsérteni, és hogy ezekről ugye senki ne számoljon be, ezek ne legyenek feltárva, ezek az esetek ne legyenek megoldva. Így a menedékkérők, menekültek, migránsok jogai tisztában tartják. Én benyújtottam egyébként a módosító indítványaimat a e tekintetben. Köszönöm, kedves kollégák! Most az ombudsman képviselője szólhat, esetleg vagy a Frontex képviselője, nem tudom, hogy kérjék-e a szót, ha igen, akkor a Frontex képviselőjével kezdjük. Van itt valaki, aki szólni kíván a Frontex nevében? Parancsoljon! Köszönöm, meghívtak, és ügynökségemet képviselhetem ma. Szeretném kommentálni néhány olyan kérdést, amelyet megemlítettek többen. Az első az, hogy vajon a jelenlegi jogi keret elégséges vagy sem ahhoz, hogy egy ilyen formális panasz védelmi mechanizmus felálljon. Én ezt most nem kommentálnám, hogy elég is vagy sem, de, de arra felhívnám a figyelmüket, hogy a mostani rendszer nem kötelező a tagállamok számára. Ezért eldöntetik, hogy működnek e vagy sem most. És a mostani rendszerben az áldozatok személyes adatait nem dolgozhatjuk fel. Tehát személyes adatokat csak a, a csempészek, vagy tárgyában dolgozhatjuk fel. A névtelen panaszok ügyében, hogyha a panaszos névtelensége az ő érdekét szolgálja, akkor ez rendben van, ám ott a névtelen panaszokat kell feldolgozni, a Frontex számára elég nehéz feladat ezeket kivizsgálni. Ami az egyéni panaszokat illeti, amelyeket 2013 óta kaptunk, ezek többsége nem feldolgozott visszatérítésről szól, tehát hogy valakit úgy térhetetek vissza, hogy nem dolgozták fel az ügyét. Ugyanakkor vendégtisztek által elkövetett alapjogsértésről nincs jelentés. A súlyos esetekről szól a jelentések, amelyeket a, a, a migránsok terjesztettek be, általában nemzeti tisztek ellen szóltak, akik visszatérítették őket a származási országukba. Ezt nevezük pushbacknek a szakzsargonban. További kérdéseiket majd válaszolok, ha benyújtják. Köszönöm. Si, et la dernière sera Madame Zimbinska. Zimbinska az asszony következik az Európai Ombudsmani Hivatal képviseletében. Thank you very much, Mrs. Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ombudsman nevében néhány szót szeretnék szólni. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a jelentést a jelenlegi jogi háttérrel csináltuk. Tudjuk azt, hogy a Frontexre vonatkozó jogi keret hamarosan meg fog változni, és az alapjogi kérdés is e, lefedésre kerül ebben. Viszont frontex kapcsolatban több autonómiánk van. Amikor emberi, alapvető emberi jogok e, igenis megsértésére igenis e, sor kerül. A hangsúlyoztuk is a jelentésben, és illetve a a jelentés tervezetben is, hogy az Európai Ombudsman, Ombudsman hálózat, amely a tagországok hasonló szervezeteit tömöríti. Készen állunk arra, hogy együttműködjünk, és segítsük a Frontex-et mindenben. A tapasztalatainkat átadjuk nekik, hogy hogyan érdemes panaszokat kezelni, és hogyan érdemes ezt felállítani, ezt a mechanizmust. azok a kérdésekkel kapcsolatban, hogy hogyan fog ez működni, mi fog történni, hogy milyen információt adunk a panasztevőknek, hogyan, fognak, hogyan fogják tudni ezt kezelni. Tudunk erre válaszolni a saját szaktudásunk, szakértelmünk alapján. A, úgy gondoljuk, hogy ez kivitelezhető, és mindent megteszünk, ami az ombudsman, illetve a hálózat tud, hogy ebben a Frontex segítségére legyünk. Az előadóknak megadom a szót, hogyha kívánnak szólni. We have. Two minutes. Okay, thank you. Két percem van. Hát akkor rövid leszek. Hadd köszönjük meg mindenkinek a hozzászólását, javaslatát. Talán egy általános kommentárként annyit mondhatnék, hogy nagyon nehéz kihívással kell szembenéznünk, biztosítva azt, hogy a jelenlegi Frontex szabályozás és kompetenciák alapján működjünk, amely a Frontex hatáskörét határ, meghatározza, anélkül, hogy a Frontex szabályozás hipotetikus felülvizsgálatát megcéloztuk volna, holott ez nagyon sok kérdése válaszolt volna, sok kételyt kigyomlált volna. Úgyhogy valamit legalább teszünk annak érdekében, hogy a Frontex számára teret teremtsünk ahhoz, hogy bevezessünk egy olyan mechanizmust, amely tovább fi figyeli a mostani szabályozás alapján működésében való vállásait. Ebben várjuk a frontex együttműködést, és ez is bennünket, mert végső soron ugye vannak problémák, és tiszteletben kell tartjuk az ombudsman ajánlás, amely, meghat, amely meghatároz problémákat és egyfajta vákumot a teljes ö, jogkövetésben. Ha mi itt a parlamentben a politikai összefüggésében vizsgálva a dolgot nem lépnénk fel, akkor nem vállalnánk politikai felelősségünket. Holott ez volt a cél, hogy ezt tegyük, és ebben a jelentésünk azt hiszem meg is ragadja ezt. Várjuk meg a holnapi módosítókat, megpróbálunk ezeket meg leginkább beépíteni a kompromisszumos módosítókba, annak érdekében, hogy egy jó minőségű jelentés jön létre. Köszönöm, Macóla asszony, Keller asszony. Köszönöm hozzászólásokat, ahogy Robert elmondott egy olyan koncepciót szeretnénk kidolgozni, amely a migránsok szempontjából is működik. Ők tudjuk, hogy úton vannak, fontos, hogy a panaszaik mozgás közben is meg kivizsgálásra kerüljenek, a, a vendégtisztek tekintetében is, akik ugye a határon egy Frontex logóval az egyenruhájukon dolgoznak, úgyhogy kapcsolódik a munkájuk a Frontexéhez mindenképpen működő képességgel tegyük ezt a rendszert, és igen, a tagállamok együtt kell működjenek, de vegyünk egy példát, példát a, a most működő Frontex mechanizmusról, az alapjogok érvényesítésében a Frontex tehát működik, de itt azért van tennivel az Európai Unió részéről is, Köszönjük, és várjuk a módosítókat. Köszönöm, Keller asszonynak. Kedves kollégák, november 11-e 12 óra módosítók benyújtásának határideje, és most hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a délutáni ülés elejére hozzá el a szavazókártyáját, így is elkerüljük a problémákat, most pedig akkor lezárom az ülést, és köszönöm.